biztonságpolitikai főmegbizott asszony, Margarini asszonyt, Margarini asszonyt a szíriai helyzetről fog beszámolni. Először megadom asszonyom önnek a szót. Köszönöm. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondom. Megvitattuk ezt a kérdést azzal a szándékkal, hogy valamiképpen véget vessünk a szíriai háborúnak. Két hónap ezelőtt került legutóbb napirendre, január 19-én a téma. Azóta nagyon sok minden történt. Szeretném egyrészt megköszönni a mai vitát, a lehetőséget teremt arra, hogy számot vessünk mindannyian az azóta tett lépésekkel, jó felé haladunk-e, és hogy milyen nehézségek állnak még előttünk. Ezt kell tehát ma megvonnunk mérlekként. Először is hadd emlékeztesek megint mindenkit arra, mi történt az elmúlt másfél hónapban. Először is a londoni konferencia, lezajlott, azért kezdem azzal, mert nem csak ö, ö, ígéretek születtek meg az Európai Unió és a tagállamok részéről, akik két harmadát adták a hozzájárulásoknak a szíriaiak megsegítésére Szíriában és a szomszédos országokban, hanem azért is fontos volt, mert a nemzetközi közösség egységét mutatta a szolidaritás és a remény szellemében. 3 milliárd eurót ígértünk a menekültek megtámogatására, a Szírián belüli menekültek megsegítésére is, és a humterős segére, amelyre még visszatérek majd, politikai és biztonságpolitikai szempontból taklalva, És előkészítettünk két csomagot, két kompaktot, ahogy nevezzük őket, egyiket Jordánia, másikat Szíria, Libanon címére, amely nem csak pénzügyi támogatást tartalmaz, hanem olyan intézkedéseket is megtámogatják ezt a két országot a menekültek integrál, menekültek integrálásában, saját társadalmaiban, a gyerekek oktatásában, a, a nők férfiak munkavállalásában, és a jordániai és libanoni közösségek fenntarthatóságának biztosításában, középtávon is. A második eseménye, mert 19. óta az, hogy az első tárgyalási forduló Genfben megszervezése került, amit azonnal fel kellett függeszteni szinte, hiszen nyilvánvalóan megbotadatlan problémák merültek föl az első fordulóban már, és ezt követően a Nemzetközi Támogatási Csoport Münchenben tartott találkozóan több órán keresztül tárgyaltunk John Kerryvel, Lavrovval és a többi külügyminiszterrel, akik 20 országot, kb. 20 országot képviseltek, és az EU-t. Megpróbálva egy asztalhoz ülve megvizsgálni, hogy a Genfi tárgyalások felfüggesztés alakadása vajon olyan nehézségeknek tudható be, amelyeket nem lehet megoldani a szírek között bel politikailag, meg a nagyobb keretekben, vagy lehetőség lenne arra esetleg, hogy a nemzetközi támogatású csoport révén tovább lépjünk ezeken, és újra életet lehelyünk abban a folyamatban, amelyben olyan sokat tettünk bele mindannyian az elmúlt hónapokban, években. És a Müncheni találkozó alapján létrehoztunk két task force-ot, az egyiket a harcok felfüggesztésére, melyet Egyesült Államok és Oroszország társ elnököl, azon két szereplő gyanán, amelyek katona, a katonai szinten kell, hogy ezgyeztessenek konkrét a meghatározva a területeket, csoportokat és a, a, a, a, a tűzszünet végrehajtásának pontos részleteit, illetve egy humanitárius segély task force jön létre, amely pontosan meghatározza azt, hogy Genben második fordulóra lesz szükség a Merzefen amely bejelentése kerül a következő napokban, biztosítva azt, hogy ezek a tárgyalások teljesen más, vagy lényegileg más atmoszférában folyanak le ott helyben, mint a korábbi alkalommal történt. Magyarán igyekszünk áthidalni azt a szakadékot, ami a Genfben tárgyaló szírek között fennáll, akik egy nagyon bonyolult politikai átalakulásról beszélnek, meg, meg az, a, a, a, az ostromlott területekben meghaló szírek érdekét is képviselőbe. Véget vetve ezeknek az ostromhelyzeteknek. Tehát meg kell jutatnunk az élelmiszer, gyógyszert, homoderő segélyt, szállítmányokat magukhoz a szírekhez, Szírián belül, miközben egy hiteles folyamat feltételeiről is tárgyalunk Genfben, és meg kell nyitnunk bizonyos csatornákat a politikai párbeszéd érdekében az egyes felek között. Ezt követően tudják azt is, hogy létrejött a tűzszünet task force, amely sokat lépett előre, a humanitárius task force is, erről majd beszélek a későbbiekben, illetve az NSBT határozatának 2268-es számú határozatának elfogadása, amely február 29-én indult be, és a tűzszünetet irányozta elő. Azóta, meg kell mondjam, én is, és a társelnökök is, a Task Force amerikai és orosz társelnöke is arról szóltak, hogy lényegileg betartják a felek a tűzszünetet, bár többször megsértették Szíriát különféle pontjain a tűzszünetet, de lényegében ez azért megáll még, és ez általános meglátás az, hogy, hogy a tűzszünetet tartják helyben, és a négy hét, amely eltelt ezóta, jelentős javulást hozott, összevetve a konfliktus korábbi bármely időszakával. Ez tehát az első alkalom gyakorlatilag az, a konfliktus öt éve óta, hogy Szíria több területén végre nincs súlyosabb fegyveres összecsapás. Még akkor is, amit mondottam, folyamatosan történnek, több megsértik a tűzszünetet, ám az a, a, a harcok intenzitása nyilvánvalóan más, teljesen más léptékű, mint a korábbi súlyos összecsapásoké volt. Ami pedig a humanitárius task force-ot illeti, itt sikerült az elmúlt hetekben eljutatni segélyszállítmányt 180 teherautóval 150 ezer szírnek Szírián belül több ostromon területre eljutva, és az EU különösen aktív az ensz együtt abban, hogy erüljünk olyan területeket, amelyek még beljebb vannak, mint az eddig elért elzárt területek. ez túra írás... Holnaptól kezdjük a tárgyalásokat. Nem lesz egyszerű folyamat ez, sőt épp ellenkezőleg. De mindenképpen jó dolog az, hogy valamiképp sikerült létrehoznunk a tárgyalások folytathatóságának feltételeit. Párizsban hosszan tárgyaltunk néhány nappal ezelőtt, nem is annyira a feltételekről, amit a felek megjelölnek, feltételeként annak, hogy gerben ismét leüljenek, hanem hogy nemzetközi közösség, a helyi tényezők és a tárgyalások hogyan tudják megteremteni a további tárgyalás feltételeit és keret, feltételeit. Az egyik fontos üzenet, amely az Európai Unióban megfogalmazódik, a, itt az Európai Unió egységesen kell felszólni, hogy minden felett arra kell bátorítanunk, főképpen magát a, a szír rezsimet, ám az ellenzék csoportosulásait, és ne csak menjenek el Genbe és tárgyaljanak, hanem ezt a tényleges jó szándék és kompromisszumkészség szellemében tegyék, így tudjuk támogatni az Európai Unió részéről az ellenzéket e tárgyalások menetében. Öt éves harc után ez az első alkalom, hogy egyrészt a tűzszünet megvalósult, bár úgy általában legalábbis, és a humanitárius segélyek eljutnak az ostromat területekre. Úgyhogy Nem, nem arra van szó, hogy egyik napról a másikra ö, rózsás lesz a helyzet, de végre jó irányba haladnak a dolgok. Egyik fontos tényező az a koordináció, amelyet az amerikai és az orosz fél kifejlesztett, különösen a két hadsereg közötti kapcsolattartás és koordináció nagyon fontos előrelépés a tűzszünet létrehozásában és fenntartásában való együttműködések, együttműködésük és a feszültségek feladásában való együttműködésük, amely a nagyon törékeny békétnek a megőrzését szolgálja. Azok, akik új hidegháborúról beszélnek, azért jobban meg kell nézzék, hogy a két hadsereg milyen, hogy működik együtt a szírtérségben. Az Európai Unióról szólva, az Európai Unió részben a ta, mind a két taskforban jelen van, más és más feladattal. A tűzszüneti taskforceban is jelen vagyunk, más EU-s tagállamokkal, szervezetekkel, nemzetközi támogatási csoportban levő felekkel együtt, katonai szakértőink is ott vannak, és dolgozzunk annak a mikéntjén is, hogyan lehetne a, a monitoringot megszervezni, a tűzszünet monitoringját megszervezni más barátainkkal együtt. Ami humanitárius segély task illeti, itt sokkal nagyobb a szerepünk, sokkal relevánsabb a szerepünk. Nem csak azért, mert mi vagyunk a, a jó a jó tanulók, ha mi segítünk és nem harcolunk, hanem azért is, mert Szíriában az Európai Unió szerepkörét, és ez politikai döntés volt, szerintem helyén való, nem katonai részvevőként vagyunk jelen Szíriában. Egyes tagállamok talán igen, de az EU itt nem katonai szerepvállaló, itt a katonai jelenlét, a katonai tudás, ellenőrzés az amerikai és az orosz fél kezében van. És ők tudják a tűzszünet létrehozását megtárgyalni és fenntartani. Ez nem jelenti azt, hogy ne volnánk mi is részei ennek a, a kulcsfontosságú munkának, saját aktív jelenlétünkkel. Honderő segényújtás ügyében nagyon fontos kapcsolat van a honterő segényújtási politikai folyamat között, amelyet üreként tanunk. Mikor utára találkoztunk, sokan említették, hogy szükség volna egy marsal terv megszervezésére Szíria számára. Ha megnézzük az összegeket, hogy Szíriában, szomszédos országokban, meg máshol mennyit költünk erre a célra, hát a Marshall terv már elindult jelentős módon. A Humanitárius Task Force, amelyben szerep, vezető szerepet játszunk, már négyszer találkozott, és sikeresen eljutottunk 180 teherautónyi élelmiszert szállítmány 7 ostroma területre több mint 150 ezer embernek. Adamia alsham Kavbatna Fua Bafraja Zabadani Ügyerasúc területére. Ez persze nem egy lezárt lista, sőt épp ellenkezőleg további városokhoz próbálunk eljutni, és el is tudunk majd prioritásokként kezelve ezeket az elkövetkező napokban és hetekben. A terv az, hogy több mint 1,7 millió szírnek jutassunk el Szírián belül segélyszállítmányokat az első negyed évben, tehát a következő hónapokban. Segítségnyújtásban az ENSZ ügynökségekkel, helyben működő szeretekkel együttműködve újraindítottuk a damaszkuszi ECHO irodánkat, és a szereplők között az Európai Unió az egyetlen, amelyet megbízhatónak tekint minden harcolófél, Szírián belül is, meg a régió egészében. Ez egyfajta privilégium, mi hozzáférünk az összes szereplőhöz, akik szükségesek a nehezen elérhető területek eléréséhez. Ez nagyon fontos politikai szerepet is ró ránk, melyet vállalunk, Igyekszünk a, a bizalom ablakait megnyitni a konfliktusban szereplő felek között. Ezeket az ablakokat szívesekkel tárjuk, észszerű, átfogó tárgyalások révén egy politikai átalakulás irányában. Figyelembe kell vegyük azt is, hogy még a pozitív lépések mellett is, melyeket az elmúlt hetekben történtek, hogy újra, bármikor újra eszkalálódhat a helyzet, és a térség egész térséghez nagyon feszül továbbra is, nap mint nap kapunk nagyon ijesztő híreket, éppen ma reggel is, és a reg, regionális és a világhatalmak e, bábháborúja bármikor azonnal igazi háborúvá válhat. Úgyhogy ezt egész munkánk során figyelembe kell vennünk, reményt fenntartva a humlerős segélyek és a diplomáciai csatornák révén, de a tűzszünet fenntartása a monitoringja mentén is, figyelembe véve az, a kockázatokat, amelyek bármikor visszafordíthatják a folyamatot, ha nem tudunk konzisztens módon elég bátorítóan fellépni a helyi szereplőkkel és a katonai, politikai szereplőkkel, elsősorban a rezsimmel folyamatosan tárgyalva egy észszerű politikai folyamatban. Én tárgyaltam az elmúlt napokban minden partnerünkkel, barátunkkal, és nem csak barátainkkal, Szírián belül is, meg Szírián kívül is a régióban, ugyanezt üzenetet megfogalmazva, a politikai folyamatban való kapcsolatban fenntartva a kapcsolatot, eljuttatva a segélyeket a nehéz területekre, és fenntartva a tűzszünetet nap mint napi munkával. Éppen tegnap vitattam ezt meg török partnereinkkel, ha megnézik a nyilatkozatot, a kommunikét, amit a tanács tegnap éjjel bocsátott ki, abban is van utalás arra, hogy együtt kell működjünk Törökország és az EU között, javítva a humanitárius helyzetet egyre több területen, Szírián belül. Ez közös vállalás, mert a törökökkel tegnap itt meg. Mindenki meg tegyen mindent jelen pillanatban, egy nagyon pici ablakot sikerült megnyitnunk, egyrészt nyitva kell tartani, és tovább kell nyitni. Humanitárius, katonai, az tűzszünet és politikai szinten, tehát mind a három szinten. Hadd ragadjam meg az alkalmat arra, hogy megköszönöm Staffan de Mistúrának azt a kiváló koordinációs munkát, amelyet kifejt. Napi kapcsolatban vagyunk, és az együttműködés az Enszel mind a három aspektusban szerintem példamutató. És példa lehet más területeken is. Láthattuk azt, hogy a diplomácia működik, működni képes, és azt is tudjuk, hogy a Daest csak úgy tudjuk legyőzni, hogyha olyan folyamat indul, amely lezárja a háborút Szíriában, elősegíti az átalakulás Damaszkuszban is, és a háborút le lehet zárni Szíriában, és akkor egykésíteni lehet az erőket a terrorizmus elleni harcra Szíriában. Az első lépések jó irányban megszülettek, melyek egy nagyon elkötelezett, mondhatnám makacs munka eredménye, melyet másokkal koordinálva az Egyesült Államokkal többek között koordinálva léptünk meg, és az öt éves diplomáciai erőfeszítések, európai diplomáciai erőfeszítések, mint hogyha hoznák az első gyümölcsöket, de bármelyik pillanatban visszafordulhat a dolog, ha nem tudjunk minden, egy, minden szereplőt egy irányba tartani. Erre tovább kell építenünk. Új Szíriát létrehozandó az amely öt év alatt elpusztult, az a Szíria valószínűleg nem fog visszatérni az összes szépségével, de talán a szíreknek lehetővé tesszük, hogy újraépítsék országukat. Etnikai, vallási, politikai hit határokon átnyúlóan egységes, demokratikus, nem megosztott módon, és nem az a, annak az embernek a vezetése, akik több éven át a polgárháborúban vezette az országot, hanem a szíriaiak mindegyikének garantálva a jogait, ugyanazon országban, ahol a Dásnak és az Al-Nusrának nincs helye, amelynek semmi köze az ország történelméhez, múltjához és jövőhez sem lesz köze, hogyha úgy tudnak együttműködni, ahogy tettük az elmúlt hetekben. Köszönjük szépen Mogherini asszonynak a hozzászólását, köszönjük szépen a nyilatkozatot. Most a politikai frakciók hozzászólása következik. LPP e Préde képviselő másfél percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Mogherini asszony. Nagyon örülök annak, hogy itt van a mai napon, és hogy ilyen hangsúlyosan elmondta azt, hogy már öt éve zajlik ez a konfliktus. Igen, öt éve, nagyon hosszú ideje zajlik ez a konfliktus, és ez alatt az öt év alatt a szíreknek kevés reményük volt arra, hogy megoldódjanak a problémák. Természetesen, amikor öt évvel ezelőtt is nem is olyan nagyon nagy számban kivonultak az utcákra, nem láthatták előre, hogy mindez hova vezet majd. Február 28-án elindult a tűzszünet, amelynek két nagyon fontos eleme is van. Az egyik az, és ebben maximálisan egyetértek önnel Mogherini asszony, hogy most végre lehetővé vált a humanitárius segély biztonságos leszállítása, hiszen erre nagyon nagy szüksége van a szír lakosságnak. Ez tényleg élet és halál kérdés, erről nagyon sokat beszéltünk önnel, Mogherini asszony. A tűzszünet azért is fontos, mert ez végre egy kis fény az alagút végén, ez végre egy reménysugár politikai szempontból. Maga a tűzszünet természetesen nem tökéletes, Továbbra is születnek áldozatok, és továbbra is siratják az eddigi áldozatokat. De ez akkor is egy lehetőség, és ezt a lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy egy hiteles politikai átmenetet tudjunk biztosítani. A hiteles politikai átmenet nem azt jelenti, hogy azonnal választásokat kell szervezni, lassan kell előre haladni, és a béke folyamatra kell koncentrálnunk, függetlenül attól, hogy Putyin elnök mit mond erről. Természetes, hogy a választások még váratnak magukra. Köszönöm szépen. Bostináru képviselőnek adok szót a szocialisták nevében két percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt Mogherini asszony, tisztelt képviselők! Először is engedjék meg, hogy gratuláljak Mogherini asszonynak, mert elindította ezt a rendkívül fontos kezdeményezést, illetve nagyon bölcsen kormányozta az Európai Uniót, mint fontos világméretű szereplő ebben a konfliktusban, ebben a nagyon hosszúra nyúló konfliktusban. Az elmúlt tíz nap rendkívül fontos tíz nap volt, és a szírek szinte több reményt kaptak az elmúlt tíz napban, mint az elmúlt öt évben. Nem szabad, hogy lájon ez a lendület, hogyha meg akarjuk állítani a háborút. A párbeszédet folytatni kell, és reméljük, hogy ezt minél hamarabb le is lehet majd zárni. Igazából más alternatíva nincs, csak a politikai megoldás lehetséges, és nagyon kemény politikai elhatározottságra és erőfeszítésekre van szükség. Szíriában rendezni kell a helyzetet, és arra kell koncentrálnunk, ami a legfontosabb, a Daesh elleni harcra, minden egyes terrorista csoport elleni harcra, arra, hogy ezek a terrorista csoportok további terrorcselekedeteket, illetve szenvedést hozzanak a szír lakosság számára és reméljük, hogy megáll majd az a folyamat, melyben szírek ezrei és tízezrei veszélyeztetik az életüket, amiatt, hogy az Európai Unióba eljussanak. Megfelelő garanciákat kell biztosítanunk Szíriában, és el kell ítélnünk minden egyes fellépést a normális ellenzék ellen, és az alepói helyzetet is rendeznünk kell a humanitárius segélyek eljuttatása Szíriában rendkívül fontos, erre nagy szüksége van a szír lakosságnak, ezt folytatni kell, és a szír kormánynak egyet kell működnie, együtt kell működnie ebben, és segítenie kell a humanitárius segélyek elosztását. Amennyiben a párbeszédet, a politikai párbeszédet nem tudjuk folytatni, sajnálatos módon akkor nem fogunk tudni békét teremteni. A tárgyalásoknak számos résztvevője van, és Törökországnak, Oroszországnak is maximálisan ragaszkodnia kell a 2254-es ENSZ határozathoz, csak így tudjuk megoldani a szír helyzetet. Köszönöm szépen, Tenok képviselő kap szót az ECR nevében egy percre. Elnök úr, köszönöm. Ez a jelenlegi helyzet egyelőre még elég gyenge, de reméljük, hogy a tűzszünet folytatódni fog, és a Genfi béketárgyalások végre egy hosszú távú megoldást jelentenek majd, hiszen ez a helyzet minden egyes szír számára tarthatatlan. Szétszakított az ország, és egymásra rétegződnek különböző polgárháborús rétegek, proxy háborúk, mindenki mindenki ellen harcol, az ISIS ellen harcol, és egyre több radikális, szélsőséges szervezet folytat harcot egymás ellen és a szírek ellen. Rengeteg provokációt látunk, mindezeket meg kell állítani, különben szír civilek ezrei és tízezrei vesztik életüket. Oda kell figyelnünk a menedékkérőkre is, stabilizálnunk kell az Európai Uniót is, és meg kell vizsgálnunk Merkel asszony politikáját meg kell néznünk, hogy mit teszünk, hiszen mindenki odafigyel az Európai Unióra, és rendkívül fontos, hogy Oroszország is felelős szereplőjévé váljon ennek a konfliktusnak, különben nem tudunk hosszú távú megoldásokat kidolgozni. Sáke képviselő kap szót két perc az Álde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy párbeszéddel megoldjuk a helyzetet, de természetesen nem minden megoldás elfogadható. Rendkívül törékeny a helyzet, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tűzszünetet tartsuk, az emberek éheznek, rengetegen meghalnak, és szinte elképzelhetetlen szenvedés a mindennapi kenyerük már évek óta. Meg kell erősítenünk a politikai tárgyaló csapatokat, és több erőfeszítést kell tennünk. Közös, komprehenszív európai stratégiát kell kidolgoznunk, hogy tényleg vezető szerepet játszhassunk ennek a konfliktusnak a megoldásában, hiszen látjuk, hogy mi a következménye annak, hogyha nem teszünk meg mindent. Az Európai Unió sok esetben megosztott volt, és nem tudott megfelelőképpen segíteni azoknak, akik a háború elől ide menekültek. Nagy részben szírekről van szó több erőfeszítésre van szükség abban, hogy segítsünk azoknak, akik idejöttek, illetve hogy megállítsuk Szíriában a szenvedést. Assadnak segítséget kell nyújtanunk egy új Szíria felépítésében. Putyin rendkívül cinikus módon lépett fel ebben a politikai vákumban, és úgy bombázta a lázadókat, hogy közben rengeteg civil áldozat volt, kórházakat bombáztak le és ennek a fellépésnek Putyin részéről meg lesz a negatív következménye, ezért majd meg kell fizetni. Minden egyes erőszakért, aminek Szíriában szemtanúi vagyunk, meg kell fizetni. Remélem, hogy nem okoz majd túlzottan nagy késlekedést az, hogy holnap végül is nem indulnak el a tárgyalások, hanem ezek hétfőre halasztódnak majd. Minél inkább telik az idő, annál fontosabb, hogy a humanitárius segély megszervezése végre hatékony legyen, hiszen számos ember szenved Szíriában. Libanonnal és Jordániával kapcsolatos helyzetet is rendezni kell. Számomra rendkívül aggasztó Libanon, nagyon sokan odafigyelnek Törökországra, és egyszerűen nem hagyhatjuk ebben a helyzetben, hogy Libanon fölött egyszerűen átnézünk, és Libanon összeomlik sokkal felelősebb szerepet kell vállalnunk, és ezt a brutális Assad rezsimet meg kell már végre állítanunk. Matthias, un minuto. Matthias úr kap a GUE frakcióból. Egy percben. Köszönöm szépen, Magarini asszony, hogy eljött hozzánk. Matthias asszonyt halljuk. Nagyon jó, hogy a harcok most szünetelnek, de ettől még a helyzet nagyon komplex. Több európai és persze szaudi fellépésre lenne szükség, a környező országoknak több felelősséget kéne vállalni. A tárgyalásokat ők inkább csak nehezítik, mint könnyítik. Aztán ugye az ellenzék nagyon sokféle, és ott van köztük a szíriai kurdok csoportja is, akiknek besorolása nagyon vitatott. Mr. Stefan Mistura álláspontja az, hogy ez egy szír kérdés, és a, a fő problémákat is a szíreknek kell megoldaniuk, persze külföldi támogatással. Mogherini asszonytól azt szeretném megtudni, hogy mikor lesz az EU-nak végre saját álláspontja, amely nem az USA-é, nem Szaudarábiáé, hanem önálló, erős álláspont a szír konfliktussal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Most Loch Bieler asszony kap szót. Köszönöm. A szíriai tűzszünet jó, de sokan sokszor megsértették már. Reméljük, hogy a következő körrel Genfi tárgyalásnak hamarosan sorra kerül, és ezek már inkluzív béketárgyalásoknak lesznek minősíthetők a kurdok bevonása mellett. Eddig a béke tárgyalások előkészítése során például sem a nőket, sem az ellenzéket nem vonták be. Most ma a Nemzetközi Női Napon, Nőnapon én a hangsúlyt a nőkre szeretném helyezni, arra a problémára, hogy mind az Assad rezsim, mind az dzsihadisták erőszakja, főleg a nők ellen irányul. Most egy film is készült erről, hogy milyen bátor szerepet vállalnak a nők ebben a háborús konfliktusban, miközben a férfiak gyilkolják egymást. Itt is emlékezzünk meg azokról a nőkről, akik életükkel fizettek azért, amit tettek. Rukia Hassáról például, aki kurd blogger volt, és aki Rakkából az ISIS megszállása alatt is jelentett, és végül ezért az ISIS meggyilkolta. Az EU álljon ki a nők jogai mellett a háborús rendezés során, és a számtalan, megszámálhatatlan nők ellen, persze férfiak és gyerekek ellen is elkövetett atrocitás kapcsán, az EU-nak egyértelműen és határozottan állást kell foglalnia egy olyan béke mellett Szíriában, amely bíróság elé állítja a háború felelőseit. Köszönjük szépen. Castaldo képviselő kap szót az EFDD frakció képviseletében. Köszönöm szépen, tisztelt főképviselő asszony! Látjuk már az első jeleit annak, hogy a tűzszenet talán tartós lesz, alkalmilag persze már megsértették, de nagyon nem mindegy, hogy kik lesznek ott a tárgyalóasztalnál. Jó, hogy az együttműködés szelleme az oroszok és az amerikaiak között is úgy néz ki, hogy kibontakozó van a szellemisége, és ezzel együtt azért sajnos korán sem egyenlők párbeszédéről van szó, akik ott az asztalnál ülnek, és akkor még nem beszéltünk a törökök és a szaudiak érdekeiről. A török agenda abszolút nem felel meg az európai agendának a rendezés kapcsán. Ők a szíriai kurdokat és a kurd miliciákat általában bombázzák, és kontroll szeretnének gyakorolni minden kurd törekvés fölött, <clears throat> miközben illegálisan továbbra is olajkereskedelmet folytatnak terrorista csoportokkal. És ez a 3 milliárd euró, amit, sőt, sőt talán ennek a duplája, amit Törökország az EU-tól kap, ez ne menjen ingyen, és ne szórjuk a levegőbe, csak azért, mert Törökországot szeretnénk a migránsválság megoldásában partnerként magunk mellett tudni, ami dél-kelet Törökországban, Kurdisztánban történik, az gyalázatos, és ezt szóvá kell tenni, és akkor még nem beszéltünk Libanonról, Jordániáról, ezeknek az országoknak a szerepvállalásáról a humanitárius válság kezelésében, és ezeknek az országoknak a újjáépítés során is nagyon fontos szerep tehát ezért velük is tárgyalni kell. Őket be kell vonni a megoldásba, nem szabad, hogy kívül maradjanak, mert akkor a probléma részévé válnak, és nem a megoldás részévé. Köszönjük szépen. Most az INF frakció nevében Schaffhauser képviselőnek adok szót. Két megjegyzésem lenne főképviselőasszony. Az első Törökországgal kapcsolatos. Törökország nem demokratikus ország, látjuk, hogy ez miben nyilvánul meg. Az iszlamizmus van eluralkodóban, mindenki tud erről, az nemzetközi jogot lábbal tiparják Irakban, Szíriában, és persze főleg otthon és akik támogatják a szervezet bűnözés, és közben Európa pedig alárendeli magát a török akaratnak, azért, mert a kancellárasszony elkövetett egy hibát, és most kapkod, és Törökországgal meg akarunk egyezni, amely azonban nem szalonképes ország. Ö, hogy ez normális? Nem tudom. Ö, a második megjegyzésem pedig a mi moralizmusunkkal kapcsolatos, amely elmegy a realitások mellett. Eddig csak abban nyilvánult meg, hogy az USA-nak vettettük alá magunkat, illetve azoknak a korrupt arab országoknak, amelyeknek sok pénze van. Nem jó, hogy ebben a helyzetben nincsen önálló szerepünk, mert kénytelen, nem vagyunk hajlandók szembenézni a realitásokkal. Köszönöm szépen. Korbin Mikke képviselő. Köszönöm. Margarine asszony. Néhány szó az igazságról, ha megengedi. Kemény szavak ezek. Oroszország behatolt Szíriába. Ennek követően létrejött egy tűzszünet, reméljük Oroszország nem vonul ki. Reméljük az amerikaiak megtanulták a leckét, mit jelent az, hogyha mit jelent Szíriában, Irakban megdönteni diktátorokat, hány millió ember hal bele ebbe. Csak diktátorok képesek kormányozni bizonyos országokat, például Szíriát, ahol sok kisebbség van. A Daesh ott van a kapuk előtt, abszurd itt békéről beszélni. A demokrácia lehetősége abszurditás. Ha végig akarnak venni a háborúnak, akkor diktátúrát kell bevezetni kurdoknak is meg kell egyezni Assaddal. Egyáltalán velük megkérdeztem, nem akarnak megállapodni. Damaszkuszban is jártam. Mondtam Assadnak, tárgyalni kell a kurdokkal. Azt mondta, nem. Most végre tárgyalnak egymással. Az egyetlen remény az, hogy az EU képes úgy korumpálni Törökországot, hogy végre ne, ne ássák alá a megalapodást. Köszönöm szépen. Gabriel asszony egy percben a következő. Köszönöm a szót. Az egyik legfontosabb kérdés az erőszakos cselekmények megállítása és a segélyszállítmányok eljutatása. Ebből a szempontból volt előrelépés, de azért még nagyon sok mindent kell tennünk. Először is szeretném elmondani, hogy mivel nőnap van, ezért az ENSZ külön megbízottja, Stefan de Mistura is elmondta, hogy fenntartható megoldásokra van szükség a szír nők megsegítésére. És nekik is lehetőséget kell nyújtani abban, hogy részt vehessenek a béke folyamatokban a Szírián belüli párbeszédnek a lehetőleg széles körűbbé kell válnia. A második megjegyzésem az Európai Unió militáris fellépését illeti, hogy erre szükség van-e, mennyire van erre szükség, vagy pedig megmaradhatunk a politika területén, hiszen a fő erősségünk a politikai tárgyalások területe az Európai Uniónak egyfajta kiegyensúlyozó erőként kell fellépnie, és Mogherini asszonyt köszönet illeti minden egyes elvégzett fellépéséért. A másik rendkívül fontos kérdés az, hogy tudjuk-e előre látni, hogy mi történik majd, hogyha például választások lesznek, akkor hogyan zajlanak le ezek a választások, hogyha 11 millióan elhagyták Szíriát a szomszédos országokból, vagy annál messzebbről, hogyan fognak szavazni? Eh, Elfogad-e Gabriel asszony kékkártyás kérdés Szanyi kollégától? Parancsoljon! Köszönöm szépen! Képviselő asszony, ön ő, szerintem igen helyesen vázolta a helyzetet. Én egy picit tovább lépnék a kérdésemben. Vajon ön a szíriai érintett felekkel, illetve az Európai Unió érintett illetve az összes tagországán túlmenően nem látja e hogy itt azért az oroszoknak is van ám felelőssége utána, ma már az orosz bombázások miatt sajnos több menekült keletkezik mint amennyi a belső problémákból egyáltalán valaha adódott volna. gy kérdezem hogy ön hogyan gondolja bevonni az orosz felet ebbe az egész rendezésbe? köszönöm szépen. köszönöm szépen tibor. gabriel asszonynak adok szót hogy válaszoljon a kérdésre. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben arra az üzenetre kell koncentrálnunk, amit Mogherini asszony elmondott, hogy nagyon figyeljünk, hiszen könnyen még jobban elmérgesedhet a helyzet. Nagyon vigyázzunk arra, hogy ne ítélkezzünk, nagyon gyorsan, és ne ítéljünk el egyetlen felet sem hirtelen haragtól vezérelve minden egyes résztvevő félnek felelősen kell fellépnie, és meg kell tartanunk a párbeszédet a felek között, csak így juthatunk el egy stabil megoldáshoz. Köszönöm a kérdést. itt úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Túl régóta vitatkozunk Szíriáról ebben a házban és túl régóta csak kétségbeesés uralta a helyzetet. Sokan azt mondták szkeptikusok múlt héten, hogy nem tart, a tűzszünet nem marad fenn, és nem lehet elszállítani a humanitárius segélyeket. Szerencsére ennek az ellenkezője történt, a szkeptikusoknak nem volt igaza. 90 a csökkent a civilizátok száma, mióta a tűzszünet életbe lépett a média jelentések szerint, ma reggeli jelentések szerint. Politikai feladatunk ezen a héten és a következő hetekben az lesz, hogy tovább folytassuk azt, hogy reménynek tápot adjunk. A főképviselő asszony a teljes parlament támogatást kell, hogy élvezze az együtt, a nemzetközi együttműködés továbbvitelében olyan lépések irányában, amelyek az átmeneti tűzszünetet állandó békévé formálhatja. Ugyanakkor elnézést kérjék azoktól, akik szenvednek Szíriában, azok saját hazámban megpróbálják kiaknázni a szíriai menekültek tragikus helyzetét, e, abban érdekében, hogy cinikusan alássák hazám Európai Uniós tagságát visszaélve a helyzettel, mint Boris John, Johnson, aki a szír menekültekkel együttérzést helyett e, morális botrányt okozott, azt mondta, hogy gazdasági menekültek közülük sokan. Vagy a UKIP vezetője, aki azt mondta, hogy az ISIS dzsihadistákat te, te, te, telepít európai tala, talajra. Ezek az emberek e- elítélendők. Szíria ügyében elbuktak, ahogy a szkeptikusok is, mert igazi együttérzés kell legyen az Európai Parlamentben a menekült válság megoldása érdekében. Nem nyerhetnek azok a hangok, hazám az Európai Unió tagja kell maradjon, és az európai erőfeszítések sikeresebb lehetett, mint, mint a tagállamoké, külön-külön megoldva uh, Szíria tragédiáját hozzájárulva ahhoz a békéhez, ami szükséges a konfliktus megoldásához. C'è una domanda per lei, onorevole Howitt. Howitt úr, kékkártyás kérdést szeretnének önhöz intézni. Howitt úr lehet, hogy tud valamit, amit mi nem tudunk, és azért mondta azt, amit elmondott. A kérdésem az lenne, kérdezi Natal képviselő, hogy amikor Timmermans azt mondta, hogy azok nagy része, akik az Európai Unióban érkeznek, nagy részben nem szírek, ezzel egyetért vagy sem, illetve, hogy azok, akik az Egyesült Királyságba érkeztek az elmúlt évben, Eritreából érkeztek nagy számban, és nem pedig Szíriából. Egyetért ezekkel az adatokkal, vagy meghazud, meghazudtolja ezeket? Timmermans úr, illetve a hivatalos brit migrációs adatok akkor hazudnak, vagy pedig ön politikai háborút folytat és kiforgatja az adatokat? Válasz. Az ENSZ adatai kimondják, hogy Szíriából érkezett a legtöbb menekült, és a legnagyobb részük valódi menekült, akik háború, megpróbáltatások és vérengzések ellen menekültek ide az Európai Unióba, tehát nemzetközi diplomációs szinten nekünk segíteni kell ezeknek az embereknek, és elutasítom mindazt, amit az imént elmondott. Köszönöm szépen, Fotika képviselőnek adok szót egy percben. Köszönöm szépen. Ez a részleges tűzszünet volt talán a legjobb leírása annak, ami történt. Azért részleges, mert ebben nem vesz részt mindenki, és azért is részleges, mert nem terjed ki Szíria teljes területére. Tehát két szempontból is részleges csak ez a tűzszünet. Nézzük meg, hogy milyen a nemzetközi fellépés, hogy mit tesz Oroszország, illetve hogy Iránt milyen módon próbálják bevonni ebbe a regionális konfliktusba. Én úgy gondolom, hogy mindezeknek a kihatása nem feltétlenül előre látható, és sajnálatos módon a Daest nem fogják megállítani az államhatárok, és a Dássel, illetve más terrorista szervezetekkel nem csak Szírián belül kell fellépni, különben az atrocitások soha, de soha nem állnak meg. Köszönöm szépen. Van egy kártyás kérdés, jelentkezem még egyszer. Fotigá képviselő fogadja a kártyás kérdést? Igen, igen, fogadom. Fruzlika képviselő kérdezhet. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy mindaz, ami Szíriában és Irakban történt, illetve az, hogy az Európai Unióból Franciaország és az Egyesült Királyság az ENSZ-BT tagja, tehát többet is tehetne annak érdekében, hogy a Daesh ellen fellépjenek. Mindannyian az ellen harcolunk, hogy a jazidik, a keresztények és más nemzeti kisebbségek helyzetét jobbá tegyük. Nem így van ez? Válasz? Köszönöm a kérdést, kolléga. Igen, egyetértek a megjegyzésével. Most Ausztravicius úrnak adok szót. Egy percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt alelnök asszony, foglaljuk össze, hogy hol vagyunk most. Akármilyen tűzszünetet sikerül megkötni, a helyzet akkor is megoldhatatlannak tűnik, és az egyetlen megoldási kulcs Putyin kezében van. Az, hogy Assadot támogatja, aki civileket és civil intézményeket, kormányintézményeket bombáz, és aki maga és hatalmas menekült áradatot generál, és aki hamis történetekkel traktálja világot, ez elfogadhatatlan. Moszk va azáltal, hogy azt mondtuk, hogy nincsen katonai megoldás Szíriában, szabad kezet kapott, és mindig azt mondjuk, hogy minden jobb, mint egy háború. Nos, ő elment, hogy az európai gyengeséget kihasználja a saját háborújának, háborúja számára. Most egy percben Kózu Permoly úrnak adok szót. Tisztelt főképviselő asszony, a harcok beszüntetése jó hír, ha eh, abból indulunk ki, hogy a politikai megoldások felé talán elterülethet, eh, vagy hát elindulhat ez a folyamat. Két-három évvel ezelőtt eh, sokan itt azt mondták, hogy milyen jó, hogy az Al-Nusra szembeszáll Assaddal, most már 25 ország érintette a konfliktusban, és az Európai Uniónak végre független véleményt kéne képviselnie, önálló szerepet kéne ö, ellátnia, és magának meghatároznia, hogy kitekint partnernek törököket. Arra kell rászorítani, hogy hogy ne gátolják a tárgyalásokat, a béketárgyalásokat. Smith úr kap szót. Köszönöm szépen, főképviselőasszony, hogy tájékoztatott minket erről a mostani helyzetről, és de biztúra úrral ö, közösen folytatott felépésékről szerintem túl szerény a tekintetben, hogy mit sikerült elérni. Hál' Istennek az Európai Unió nem tankokkal vesz részt ebben a konfliktusban, hanem a párbeszédet ösztönözzük, humanitárius segítséget nyújtunk, és a Scottish National Party mindenképpen ezt a megközelítést ö, képviseli. Önnek igaza van abban, hogy a kooperáció együttműködés végre elkezdett eredményeket hozni humanitárius értelemben, és fontos, hogy Libanont és Jordániát is támogatjuk, hiszen ezek az országok is nagyon nehéz helyzetben vannak, rászorulnak erre. Ugyanakkor el kell számoltatni azokat, akik ezt a konfliktust generálták. Örülök annak, hogy áprilisban Dabiszkuszban iroda nyílik. Ön, az ön szolgálatai mit tudnak majd a, a bizonyíték gyűjtés, összegyűjtése kapcsán nyújtani a jövő számára. Nuttál úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm biztos főképviselő asszony, hogy itt van. Szíriában óriásiak a kihívások, és láttuk, hogy az iszlám állam mennyire kegyetlen, videóra veszi, hogy embereket eléget lenyakaz, homoszexuálisakat meggyilkolnak csak a szexuális orientáltságuk miatt, és még a földön is megrugdossák. Ezek az extremisták akarják Szíria egy részét maguknak oktrojálni, és ott kormányozni. Minden nyugati politikusnak ideértve John mccain és a mi politikai géniuszunkat, Guy Verhofstadt urat is, abba kell hagyni azt a beszédmódot, hogy megkülönböztetjük a kedves és kevésbé kedves terroristákat. Mogherini asszonytól pedig azt kérdezem, hogy miért nem tesz semmit szaúd arábia fellépésével szemben, és miért adunk pénzt Törökországnak, és csalogatjuk az Európai Uniónak, miközben maga generálja a terrorizmus sokféleképpen. Obermeyer úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Unió azzal próbálkozik, hogy milliárdos kifizetésekkel Törökországot megvásárolja, és ezzel egy hatalmas tévedésbe tántorogunk, mert Törökország sem katonai, sem politikai szempontból, vallás szempontból sem partnerünk A kurd függetlenségi harc elleni fellépés Törökországban folyik, és a szírei területe is kiterjesztik. Török milíciák átlépnek a határon, megsértve a nemzetközi jogot, szíriai területen lövik a kurdokat a törökök. Washington többször figyelmeztette Ankarát, és követelte a támadások azonnali megszüntetését, ám hol marad az Európai Unió reakciója mindenre? Ahelyett, hogy az Erdogán rezsimet támogatnánk abban, hogy, tám hogy, hogy alása a kisebbségek jogait és katonai partnereit segíti, egyre inkább erősítjük e, e rezsimet. Ez szerintem kettős játék, tévedés, és semmiképpen sem vezet majd a békéhez Szíriában. Köszönöm Milan Mon képviselő, egy percben a következő. Köszönöm, elnök úr. A tűzszünet reménysugár Szíriában, és remélem, hogy mindezt megerősítik majd a Genfi béketárgyalások következő fordulója alatt ez mindenképpen jó hírnek tekinthető. Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a teljes konfliktus nem fogja megoldani maga a tűzszünet. Ezt nagyon komoly politikai tárgyalásoknak kell követniük, mint ahogy azt a 2254-es ENSZ határozat is megfogalmazza. Önmagában véve a tűzszünet tehát nem végső megoldás. A politikai tárgyalásokat folytatni kell, a humanitárius válságot meg kell oldani, és az Európára nézve negatív következményeket is enyhíteni kell. Mogherini asszony tudjuk, hogy rendkívül elkötelezett, és ezért köszönet illeti önt. A Genfi béketárgyalásokat tovább kell folytatni, hogy ezek hatékonyak legyenek, és hogy a szírek mindennapos szenvedését meg tudjuk állítani. A tűzszünetet regionális megállapodásoknak kell követniük, hogy végre stabil és hosszú távú megoldást találjunk, és véget vessünk az öt éves szenvedésnek. Anna Gomes következik két percben. 2011 óta küzd a szír nép Assad diktatúrája ellen láthattuk, ahogy polgárháborúvá növi ki magát ez a konfliktus. Törökország támogatásával terrorista csoportok szivárognak be az országba, és ezzel csak fokozzák ezt a humanitárius katasztrófát, ami a legsúlyosabb a második világháború óta Európa kapujában, Európa, Európától keletre Öt év telt el azóta, hogy a tagállamok, az Európai Unió tagállamai képtelenek voltak stratégiailag fellépni, vagy a azért, hogy egy tárgyalásos kimenetele legyen ennek a konfliktusnak. Az iraki és szír kurdok támogatásra szorulnak, annak érdekében, hogy az elűzött lakosság visszatérhessen a felszabadított területekre. A menekülttáborokban méltó emberi körülményeket kell teremteni, beleértve a fiatalok oktatási lehetőségeit. A menekültek ezrei Európában keresnek menedéket, ami miatt újabb nemzedékek vesznek el a terroristák miatt ez a konfliktus túlmutat Szírián és Irakon, már Liban, Líbiában is felütötte fejét, ahol a biztonságot fenyegeti. Az Európai Unió nem tagadhatja ezt a konfliktust, és nem ringathatja magát abban az illúzióban, hogy megoldást talál a szomszédos országok együttműködése nélkül. Nyomást kell gyakorolni a tűzszünet érdekében, de ez nem fog úgy valóra válni, és tartós nem lesz úgy, hogy a kurdokat nem nyerik meg hozzá. Szolidaritásra van szükség, és politikai vezető szereple. Az Európai Tanács tegnap Erdogán Törökországával való megállapodása nem erről a vezető szerepről tesz tanúbizonyságot. Eh, Köszönöm szépen, Belder képviselő következik mevrouw de hoge vertegenwoordiger köszönöm szépen tisztelt elnök úr főképviselő asszony köszönöm szépen a bevezetőjét amelyben beszélt török partnereinkről. Nagyon sok olyan fejlemény van, amely miatt aggodalomnak kell a hangot adnom. Például a Törökország szerepét a szíriai regionális háborúban. Nos, két ízben is török területről indítottak fegyvereket, illetve kurd egységeket megtámadtak. Két ízben is. Tehát tulajdonképpen török dzsihadista tevékenységeket látunk. A görög hatóságok fölhívták a figyelmet arra, hogy egy török hajó, felfegyverzett hajó Libanon felé halad. Törökország véleményem szerint inkább a probléma, mint sem a megoldás része. Köszönöm. Prego, minuto. Vágó kollega következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Mogherini asszony! Évek teltek el, és odáig jutottunk, hogy egy humanitárius katasztrófa katasztrófát próbálunk a politikai folyamatok segítségével megoldani. A táblati cél a szíriai béke. Egy humanitárius katasztrófáról beszélünk, amely az a téves politikák részben a mi téves politikáink eredménye. Egyre csak eszkalálódik a helyzet Szíriában. Legalább három pozitívumról beszéltünk, egyrészt a, a fegyverszünet, aztán a koordináció az amerikaiak és az oroszok között, illetve az inkluzív tárgyalások, amelyben Oroszország és Assad is részt vesznek. Nem egy új hidegháborút élünk, mondta, de az alapján, amit a többi kollégától hallottam, akik nem Szíriára koncentrálnak, hanem megpróbálnak Putyinnal megpróbálják Putyinnal összeakasztani a bajszukat. Nos, azt hiszem, hogy ez nem a helyes megoldás Európában. Inkább azon kellene gondolkodnunk, hogy a szírháború után mit évők legyünk. Megbékélésre, újjáépítésre lesz szükség. Köszönjük. Pánceri úr, köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem, hogy Szíriában a fegyverszünet igencsak törékeny, ugyanakkor az Európai Unió egy, számára ez egy kiváló alkalom. Öt kemény év után végre ez az árammeneti fegyverszünet lehetővé teszi, hogy a humanitárius segítségnyújtás sokkal több emberhez eljusson, és remélhetőleg a politikai folyamat is újraindulhat. Talán túlléphetünk az előítéleteken, és lehetővé tehetjük azt, hogy a szíriaiak a saját jövőjük formálói legyenek. Meg kell mutatnunk, hogy az Európai Unió valódi játékos, valódi szereplő, óriási felelősség nyomja válunkat a humanitárius válaszadás segítségnyújtás terén első számú szereplők vagyunk, ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az Európai Unió több mint 5 milliárd eurót költ humanitárius segélynyújtásra, a legnagyobb donor vagyunk ebben a régióban. Folytatni kell a nemzetközi és regionális szereplők közötti hídépítést, ez lehet az Európai Unió legfontosabb szerepe és feladata. Helyesen mondta Mogherini asszony, Szíriában óriási igény van az Európai Unió politikai jelenlétére, abban a kontextusban, amikor is a hitelességünk tényleg kézzelfogható súlyjal bír. Ez egy kiváló lehetőség számunkra, amit egész egyszerűen nem szalaszthatunk el, mert ez az utolsó reménysugár a szíriai megbékélés szempontjából. Úgy érzem, hogy ha fontos szerepet játszhatunk, mint az iráni nukleáris atomprobléma megoldásában, akkor ehhez a feladathoz fel kell nőnünk. Úgy érzem, hogy az Európai Unió fel tud és fel akar nőni ehhez a feladathoz. A külpolitikánkon kell eh, változtatni, akár 180 fokos fordulatra is szükség van. Egyhangú, egy, eh, egy, eh, egyhangú fellépésre van szükség a nemzeti egoizmust fel kell adnunk, egyes tagállamoknak az önzését fel kell adniuk, a béke érdekében ezt az áldozatot meg kell hoznunk. Köszönjük, Páncéri úr! Buonanno úr egy kékkártyás körül szeretne önhöz feltenni, elfogadja? Nem hangzik a válasz jó, akkor következik a következő hozzászólónk, Piotrowski úr, egy percben parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! A szíriai háború már öt éve dúl, rengeteg áldozat illetét követelve. Talán most először látszik a fény az alagút végén, talán most először lehetőség nyílik arra, hogy stabilizálódjon a helyzet és elinduljon egy béke folyamat. Enélkül ugyanis nem tudjuk megoldani a migrációs válságot sem, amelyet az Euró, amely az Európai Uniót sújtja. Egy tartós szíriai béke tudja csak megállítani eh, az ember áradatot, ezért véget kell vetnünk a civilek öldösésének, hiszen hogyha a civilek biztonságban érezhetik magukat, akkor talán nem indulnak útnak, sőt talán egyesek haza is térnek. 135 ember vesztette az életét a közel az elmúlt napokban. Ezért az Európai Uniónak folytatnia kell az eddigi humanitárius fellépését. Köszönjük, Nárt kollega, egy perc. Köszönöm, elnök úr. A tétlenségünk ebben az esetben az ország összeomlását idézte elő Szériában, meg hosszabbítottuk a háborút, nem sikerült megoldani a létező problémákat, és azt látjuk ma, ami senkinek sem tetszik, de ez maga a realitás. Ebben a háborúban a, fő, a, a főszereplők, a szereplők egyfelől az Assad rezsim, amely ellentmondásos módon a szunitáknak, az alauitáknak és a keresztényeknek a garancia, szemben a vahabitákkal, akik terroristák, vagy pedig mondhatjuk úgy is, hogy ők a Darásalám a nyugat szövetségesei az a helyzet, hogy mindenképpen részt kell vennünk a béke folyamatban, és el kell ismernünk azt, hogy az orosz beavatkozás volt az, ami végeredményben előidézte annak a szükségességét, hogy meg kell állapodnunk. Egy orosz ellenes álláspont felér az annyit ér, mint megtagadni a realitást az orosz fellépés után röviddel fegyverszünet lépett életbe egy olyan rezsimmel, mint az Assad rezsim, amely egy bűnös rezsim. Ugyanakkor aktívan Európának fel kell lépnie, és hatékonyan kell küzdeni a terrorizmussal szemben, amit stratégiai szempontból sajnos nem teszünk. Köszönöm szépen. Kán képviselő, két percben. Deve accendere il microfono. Bene. Eh, <laughs> Uh, tisztelt elnök úr uh, tisztelt főképviselő asszony! A kormányellenes tüntetések folynak uh, Szíriában. A szíriai Assad rendszert próbálják kiutasítani és demokratikus rendszert bevezetni. A 2011-es konfliktusra emlékeztet ez bennünket, azonban itt az, a hosszítások csökkentéséről van szó. Mintegy 130 ember veszítette el életét olyan területeken, amely az alkutárgyát képezte. Az erőszaknak el véget kell vetni, hogy megfelelő környezetet biztosítsunk a tárgyalásokhoz, és egy átfogó tűzszünetet kell kialakítani. Politikai átmenetre van szükség a béke megállapodás kapcsán, szíriai vezetéssel, saját szíriai elhatározással. A nemzetközi közösségnek az a célja, hogy ebbe az irányba haladjon és dolgozzon. A, az oroszoknak is hasonlóan kell eljárni, illetve mindenkinek tiszteletben kell tartania a tűzszünetet, meg kell ragadnunk minden lehetőséget arra, hogy minden fronton ö, együttműködjünk, gondolok itt például a humanitárius fellépésekre. A segítségnyújtás, a támogatás minden szinten üdvözlendő. A nemzetközi közösség mm, nem szabad, hogy kihagyja ezt a lehetőséget. Ebben az évben véget kell vetnie a vérontásnak. Közös célunk az, hogy a Daesh legyőzzük és megoldjuk a migráns válságot. Ezért Közös érdekünk az, hogy a béke folyamatot Szíriában támogassuk, amely egy stabil, befogadó kormányhoz vezethet. Köszönöm. Una domanda per lei da parte dello... Egy kékkártyás kérdést szeretne önhöz intézni. Buonnanno úr, elfogja, elfogadja ezt a kérdést, Kán úr? Köszönöm, nem fogadom el. Jó, rendben, akkor következő hozzászólunk. Következik, akik nem más, mint Skripek úr, egy percet kap. Mr. President, Mrs. High Commissioner, colleagues. Tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt kollégák, köszönjük szépen a bevezetőjét. Mindannyian egyetértünk abban, hogy békére van szükség Szíriában, békét kell biztosítani mindenki számára. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő kérdéseket fogalmazunk meg egy misszió, illetve delegáció kapcsán. Többször kértem a demokratikus önadminisztrációt Észak-Szíria területén. Ebben a térségben békésen élnek az emberek, azonban ez a béke most veszélybe sorult, nem csak a Daesh által, hanem más erők által is. Törökországnak véget kell vetni a bombázásnak ezen a területen, különben ismét újabb migráns hullámot látunk majd Európa felé vonulni. Az iraki kormánynak meg kell nyitnia a, az ide vonatkozó határátkelőt, illetve a korlátozásokat meg kell fel kell emelni, véget kell azoknak vetni. És végül szeretném hangsúlyozni a támogatás fontosságát, hiszen ez biztosíthatja csak a stabilitást a régióban. Volé. Köszönjük szépen. Ismét kékkártyás kérdést szeretném önhöz intézni. elfogadja a kérdést? Akkor parancsoljon. Prego, la domanda. Parancsoljon, tegye fel a kérdését. Já jsem, pane předsedající, dotaz. Já jsem se hlásil, když bylo ukázáno, že bude keč. Elnök úr, azt hiszem, hogy Én csak a spontán hozzászólásokhoz szeretnék hozzászólni, nem kékkártyás kérdést szerettem volna föltenni. Honorevole Jó rendben, akkor Pászkó úrral folytatjuk, parancsolj egy percben. Köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony. A szíriai polgárháború az Európai Unió számára sok szempontból is fontos. Menekültválság, terrorizmus, a regionális helyzet romlása, az orosz kapcsolatok romlása és esetleg az egész helyzet eldurvulása. A fegyverszünet kísérletek, illetve az átmeni fegyverszünet úgy tűnik, hogy az ellenzék és a, a, az Assad rezsim közötti e, harcot nem állította le teljesen. Egyrészt azért, mert a beavatkozó e, regionális és extraregionális e, e, hatalmak nem tudnak megállapodni abban, hogy mi legyen Assaddal és rendszerével. A politikai megoldást egy igazi fegyverszünet után lehet csak megkötni, amelyet a humanitárius beavatkozás miatt kell bevezetni, hiszen rengetegen rekedtek két tűz között. Politikai, katonai, humanitárius helyzetből is ez az egyetlen megoldás, és e- komplikált és, és igen fontos válságra minél előbb megoldást kell találnunk. Köszönjük. Litz úr, egy percre kap szót, parancsolj. Elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, támogatom a jelenlegi fegyverszünetet, amelyet a konfliktusban levő felek messze menőlegben betartottak. A következő lépés pedig a Genfi tárgyalások újrakezdése, ami le kell fektesse egy hosszú távú béke alapjait. Eddig azonban az eddig elkövetett háborús bűnöket meg ki kell vizsgálni, és bíróság elé kell állítani az elkövetőket. El kell számoltatni az Assad kormányt, többek között az Európai Uniós Németország is támogatja ezt. Az emberi jogi jogsértésekről bizonyítékokat gyűjt a szervezet, hogy az Assad rezsim elkövetőit bíróság elé állítsa. Amennyiben eljárásra kerül sor, ugyanakkor még nem egyértelmű, hogy milyen bíróság lenne illetékes, illetve létre kell hozni egy új bíróságot. Az Európai Unió minden érintett hatalmat, főleg az USA-t és Oroszországot arra kellene felszólítsa, hogy vegyék figyelembe a nemzetközi büntető jogot, ez pedig a külpolitikai eszköztár részévé kell, hogy váljon. A diktátoroknak tudniuk kell, hogy magas árat fizetnek, megtettek azért, hogyha az állampolgáraik emberi jogait megsértik. Az Európai Unió harmadik országokat arra kell ösztönözzön, hogy csatlakozzanak a Nemzetközi Büntető Törvényszékhez. Köszönöm szépen, Litz képviselő. Buonanno úr szeretne önnek egy kérdést feltenni, elfogadja-e? Nem. Hangzik a válasz. Rendben, most pedig a spontán felszólalások következnek. Pusztán egy képviselőnek tudunk felszólalási időt biztosítani frakcióként. Sogor úr. Grazie. Miközben felmérhetetlen szenvedéssel egy ország majdnem teljes megsemmisülésével és emberek millióinak földön futóvá válásával járt eddig a szíriai konfliktus, úgy tűnik egyre nehezebb befejezni a háborút. Külső szemlélők számára úgy tűnik, hogy nemhogy közelebb kerültünk volna a megoldáshoz, hanem egyre messzebb kerülünk a békétől. ha ugyanis egyik fél ha egyáltalán meg lehet fogalmazni ezt gy katonai fölényre tenne szert akkor rögtön megérkeznek a vesztésre álló erők külföldi támogatói és új lendületet adnak a harcoknak. mi itt európában ebből csak annyit látunk hogy mindenki a terrorizmus ellen harcol szriában az emberek pedig menekülnek lassan elvesztik a reményt hogy egyszer még újjáépthetik az országukat. márpedig ez a remény végképp elvész akkor lassan mindegy is hogy ki győz mert nem lesz lakosság és a nemzetközi nőnap alkalmával engedjék meg feleségeink leányaink a jelenlevő hölgyek mellett azokat a nőket köszöntsük akik ma fegyverrel védik a családtagjaikat és a hazájukat valahol ott a szriai határ közelében. köszönöm. marias úr következik egy percben. köszönöm szépen elnök úr! Szíriával kapcsolatban mit is mondhatnék? Nyugati erők, Szaudarábia, Törökország mind támogatták az iszlám államot, e, tehát ez a radikális szunnita muzulmán erő, amely harcolt a sítekkal szemben, ezért tudott ekkorára nőni az iszlám állam. Azt hiszem, hogy az iszlám államot kell egyszerre és mindenkorra legyőzni, ez a béke záloga. 40 eh, ezren maradtak, eh, rekedtek a határon, hogyha ez így megy, akkor a hónap végére akár 150 ezren is lehetek. Mi van Skopjevel, mi van eh, Albániával, akik Macedónia is lezárta a határokat? Bam ki azt mondta, hogy ez illegális fellépés, amely szembe megy a nemzetközi joggal. Ön az Európai Unió főképviselőjeként mit kíván tenni ez ügyben? mit kíván tenni annak érdekében, hogy nyissák újra a határokat. Ez illegális, ugyanis az nem lehet, hogy bent rekadjanak Görögországban százezrek, nem vált az egész ország menekültáborák. Kovecsics úr, egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A tűzszünet igen sérülékeny, igen törékeny, de még ez is jobb, mint a háború minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt föntartsuk. Pontosan ezért nagyon is helyes, hogy ön szerves részét képezi ennek a folyamatnak, főképviselő asszony. Oroszországnak és az Egyesült Államoknak meg kellett találniuk a megoldást, illetve meg kell találniuk a megoldást, azonban a jövő nem az ő kezükben kell, hogy legyen. Egyértelműen ki kell mondani, Szíria, a szíriaiaké, és ezt pontosan ki kell mondani, az első számú ellenség a Daesh, illetve a terrorista, terrorista ö, csoportok, amelyek ö, nagyon jól mutatták, hogy mennyire készen állnak az erőszakos tettekre. A szíriaiak kezébe kell adni a döntést, hogyha nemzetközi büntetőbíróságot akarunk felállítani a szíriai büntettek elbírálására megtehetjük, hogy hiszen ez egy jogi lehetőség a kezünkben, de az biztos, hogy a szíriai kérdést a szíriáknak kell eldönteniük. Itt hát ide Jossz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a fegyverszünet az első biztató jel a háború kezdete óta, Szíriában, úgyhogy most van némi remény arra, hogy normalizálódik a helyzet a térségben. Különböző információk alapján az áldozatok száma 90%-kal csökkent, és a fegyverek használata is visszaszorult. Kérdés azonban, hogy hogyan veheti kezdetüket a békés tárgyalások Genfben. Az Európai Unió humanitárius segítséget nyújt, és részt vett a fegyverszünet tárgyalásában is. Egy komoly esélyünk van most arra, hogy még komolyabb szerepet töltsünk be a világ porondon, a világ politikában az igazság az, hogyha Oroszország nem avatkozott volna be a konfliktusba, akkor még egy iszlámista ország lett volna a térségben, ami egy súlyos kockázat lett volna Presidente Mogherini. Köszönjük most pedig Mogherini asszony válaszát hallgathatjuk meg. Köszönöm elnök úr. Először is hadd mondjam el őszintén. Néha az a benyomásom, hogy viszonylag könnyű itt ülni, és felvillantani egy olyan helyzet negatív árnyoldalait, amelyek eh, bizony nagyon messze áll. Nem csak hogy a tökéletestől, hanem ez olyan, mintha amiatt reklamálnánk, hogy, hogy, hogy nincs tele ez a pohár. Hát igen, de két hete pedig üres volt. A mi taktikánk, a stratégiánk az, hogy cseppenként próbálunk feltölteni egy poharat. Mert minden csepp egy megmentett élet, és minden megmentett életnek van értéke legyen a szó Európáról, az égei tengeren, Szíriában, Libanonban, Jordániában, ahol megmentettünk egy életet. Az én feladatom, az önök feladatát, nem vagy munkáját nem tudom, de az én feladatom nem az, az én dolgom nem az, hogy azt mondjam, hogy ez, ez nem jó, ez kevés, nem. Én inkább a pozitív szemszögből közelíthetek csak ehhez, és arra kell koncentrálni, hogy mit tehetünk, milyen apró lépéseket tehetünk minden nap azért, hogy jön a helyzet hiszen az öt év háború a, a nemzetközi megosztottság, a regionális megosztottság eredményeképpen állhatott elő. Meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak egy feladata vagy szerepe lehet. Az eltérő véleményeket, érdekeket valahogy összeegyeztetni. Annyi szereplő van Szírián belül, Szírián kívül, akik szinte mindenben különböznek a, a vélemények, semmiben sem tudnak megállapodni. Ezért nekünk európaiként tudom, hogy Franz Timmermans migráció ügyben utánam következik, nem akarom elvenni a kenyerét Franznak, de hát a, a migrációs válság megoldásának is az egyik kulcsa eh, a szíriai válság kezelése. Ehhez azonban meg kell találni a, a, a, a, leg, a, a közös többszörös, eh, nem is közös nevezőt a, a, a különböző szereplők között, hiszen ezen közös nevezőből kiindulva tudjuk egy asztalhoz leültetni mindezeket a nemzetközi és regionális szereplőket. Nekünk segítenünk kell, és nem lehetetlené tenni, hogy békét hozzunk a, a polgárháború sújtotta Szíriába. A háborúnak nincs vége. Ezt még nem is hívhatjuk még fegyverszünetnek sem, talán azt mondhatjuk, hogy átmenetileg leálltak a harcok. Ez egy sokkal reálisabb megfogalmazás. A háború van, még, még folyik a háború. Sőt, jövő héten sem lesz ennek vége. Megmondtam az elején is világosan, és nagyon rosszra fordulhatnak a dolgok bármelyik pillanatban, hogyha nem folytatjuk az elkezdett munkát, nem próbáljuk a megoldás irányába terelni az érintett szereplőket. Minden nap ezen kell dolgozni apránként, apró kis levesenként. Átmenetig leálltak a harcok, ami apró kis reménysugár arra, hogy a humanitárius segényújtó szervezetek eljussanak a rászorultakhoz, hogy némi remény megvillancsunk a szíriaiak számára, hogy valóban az elkeseredettséget inkább reményé változtassuk. Miközben a közös nevezőt keresünk, erről szól a diplomácia, erről szól az európai szellem, szellemiség. Néha a házon belül is nehéz megtalálni a közös nevezőt, nem, vagy még a külső szereplőkkel. De persze jobb, ha először a saját házánk táján rakunk rendet és egyezünk meg, az mindig könnyebbé teszi a feladatunkat. És aztán megpróbálunk ö, a politikai átmenet alapjait lefektetni Szíriában, hogy Szíria saját épít, jövőjét építhesse, és sajátjának is érezze az esetleges megoldást. Nem csak a Szíriában élő szíriaiakra gondolok, hanem mindazokra is, akik elhagyták Szíriát, akik elmenekültek, hiszen azt hiszem, hogy nekik is beleszólásuk van abban, hogy az országuk jövője hogyan alakuljon. Ezért a úgynevezett roadmap, azaz, azaz úti terv végrehajtására kell szorítani minden érintettet. Nagyon kemény munka áll emögött, az úti terv mögött. Az egység hiánya az Európai Unióban, többen erről beszéltek. Nos, elmondhatom önöknek világosan. Öt különböző formációjában ülök az Európai Tanácsnak. Az Európai Bizottság kollégium ülésén minden héten részt veszek. Itt önöknél is, szinte minden plenáris ülésen uh, itt vagyok. Itt önök körében is általában megosztottság van. De ez ügyben az Európai Unió nem csak szavakban, gondolatokban, hanem úgy tűnik a tettekben is egységes. Igenis egységes, hiszen minden héten Három-négy naponta koordinálunk fellépésünket, szavainkat, kijelentéseinket, nyilatkozatainkat. A Task Force-ban eh, ezt tesszük szinte nap mint nap. Vannak területek, ahol megosztottak vagyunk, de ott, ahol egységesen gondolkodunk, egységesen lépünk fel, és alapvetően a politikai elképzeléseink megegyeznek, hát ott legalább mi saját magunk ismerjük el, hogy néha vannak saját sikereink. Hiszen ha mi ezt nem tesszük meg, más nem teszi meg helyettünk. Ezen a területen szíriai fellépésünket illetően, amit Szíriában teszünk és próbálunk elérni, teljesen egységes Európa, ezt nem is hagyom, hogy megkérdőjelezze senki. Ami konkrétumokat illeti. Nos, Libanon és Jordánia. 100%-ban 110%-ban, ha egyáltalán lehetséges, egyetértek azzal, hogy nem csak pénzügyileg kell támogatni őket, hanem a társadalom, az egész rendszer tartóságát, berendezkedését kell segítenünk megszilárdulni. Pár hét múlva, tíz nap múlva járok majd Libanonban és Jordániában, személyesen is eltogatok oda. A nemzetközi támogatói csoportban együtt ülünk, mindkettővel együtt dolgoztunk, megpróbálunk tehát együtt megoldást találni a béke érdekében. Felmerült még az elszámoltathatóság kérdése. A civil szervezetekkel együtt működünk, azok a civil szervezetekkel, akik a mindennapi nehéz munkát végzik el a, a, a terepen, a helyszínen. Végezetül még egy dolgot hadd mondjak el, nagyon sokan utaltak a nők szerepére, főként most a Nemzetközi Nőnapon. Máskor is szívesen megtenném, de hát március 8-a különleges ö, alkalom. Szíria jövője a szíriaiak kezébe van, saját kezükben tartják a jövőket és a sorsukat. Nem csak mi, de mások is, de főleg mi azon gondolkodunk, hogy egy, hogy egy világi eh, ország vagy állam létrehozását segítsük. Utatunk arra, hogy nagyon sok szíriai nőnek nagyon komolyak a várakozási a tekintetben, hogy eh, mit tehetnek az országokban. A civil szervezeteket pedig abban segítjük, próbáljuk segíteni, hogy hogy a, a nők helyzetének javításán valóban érdemben dolgozhassanak. Ugyanakkor tényleg mindjárt befejezem, de sajátos módon egy negatívummal kell zárni. A Nemzetközi Support Group ban egyedül én vagyok nő. Ettől különösen nagy felelősségem van az Európai Unió nevében, de bizony ez is jól mutatja, hogy a nemzetközi ügyekben mégis milyen szerepet szánnak a nőknek nem csak a világ egyes részein, hanem a világ legtöbb részein, beleértve az Európai Uniót is. Hogy mégis megpróbáljam valami pozitívummal zárni a hozzászólásomat, a tárgyaló csapatokban vannak nők, mint például az iráni megoldás esetében, is, ez így volt. Úgy érzem, hogy a, a, a, a tárgyalók között jó, hogyha vannak nők, mert talán, talán keményfejűebbek és, és pragmatikusabbak vagyunk, azt hiszem, hogy ez működik. Grazie alla vicepresidente Mogherini per la sua dichiarazione. Köszönöm szépen, Mogherini alelnök asszony. Köszönjük szépen a szíriai